Let's start, colleagues. Kedves kollégák, kezdjük akkor. A következő napi rendi pont a 2017-es Európai Adatvédelmi Felügyelőnek a jelentése. Giovanna Boterelli, az adatvédelmi biztos, szeretettel üdvözöljük itt. Ez az első éves jelentés az EDPS képviselőitől. a, ahogy ezt mindannyian tudjuk, az, EDP, az EDPS, amely az EP-nek tanácsadója, többször rendelkezésre állt a bizottságnak és a, és a képviselőknek, és több hivatalos tanácsot is adott, például az interoperabilitás a digitális tartalommal kapcsolatban. És ezt is tudjuk, hogy a 29-es munka, cikk szerinti munkacsoport, a korábban ez legalábbis ez volt a neve, előkészített egy Európai Adatvédelmi Bizottsági Jelentést májusban, amely majd érvényre lép, és ezért megkérjük, Butarelli újat, hogy számoljon be erről 15 percben, ha lehet legtöbb. Ennyi ide. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, köszönöm a meghívást és ezt a bevezetőt. Tisztelt képviselők, először is szeretném elmondani, hogy eh, eh, az éves jelentés, a 2017-es évvel kapcsolatos jelentés bemutatása öröm számomra. Ez a 14. éves jelentés, de tulajdonképpen ez egy korszak végét is jelenti, amikor a 2018-as éves jelentést fogom bemutatni, akkor nem csak az edéb esről fogunk beszámolni, hanem az adatvédelmi testület titkársági munkájáról. És biztos vagyok benne, hogy az európai, ez az új európai testület az első naptól kezdve első osztályú szolgáltatást fog nyúlni. A siker nem csak attól függ, hogy mennyire vagyunk következetesek, hanem az, hogy mennyire jó szándékkal és testületi módon fordulunk ezekhez a kérdésekhez. Tehát a határokon átnyúló szolgáltatásokat illetően hogyan tudunk tanácsokat adni. Nyilvánvalóan figyelembe kell venni a 29 szabályozó közötti kulturális különbségeket, ugyanakkor egy módon kell szólnunk, és figyelembe kell venni a legutóbbi változásokat a személyes adatok online manipulációjával kapcsolatban és az állampolgároknak és a piacoknak is biztonságot kell nyújtani. A digitális korban most más szabályok fognak lenni, és ezért ebben a parlamentben is meg kell ezeket beszélni, mert az első generációs digitális szolgáltatások is megjelennek majd. Tehát általában készen állunk, de az új adminisztrációra számára a méret nagyon fontos lesz. Ismerjük, hogy a kisebb testületeknek nagyobb tanácsokra van szükség, és a nagyobbaknak pedig források, tapasztalatok, figyelemvétel, stb. Az utóbbi éveket áttekintve úgy látjuk, hogy az előrejelzéseink megfelelőek voltak. Három évvel ezelőtt például azt mondtunk, hogy hogy hogyan fejlődnek az adaták által vezérelt technológiák. És hatékonyan szeretnénk ezeket megvédeni, ezeket az adatokat megvédeni. Az általános adatvédelem szabályozás nagyon fontos, de ugyanakkor nem elegendő. A piacok koncentráltak, és épp ezért fontos a, a ö, ö, titkolt nyomonkövetés, ahogy az utóbbi esetek is bizonyítják, épp ezért szabályozási lépésekre van szükség. Nagyon örültem, hogy a LIBA és Anna Gomes egy ilyen koherens megközelítést kívánt a nagy, adatok, nagy mennyiségű adatokkal kapcsolatban. Ez az adatvédelmi és a magánélet védelme, ez a egyik legfontosabb feladatunk, és és ezen a módon kellene nekünk elindulni. Épp ezért a szerepem, Wojciech Tjevroski kollégámmal együtt az a feladatunk, hogy profi szab, tanácsokat adjunk ennek a háznak. És az Európai Bíróság előtt is ezt képviseljük. A GDPR után is folytatódik a szerepünk, hiszen szinergiát kell biztosítanunk, de tulajdonképpen ma is ez történik, tanácsokat adunk a testületnek, és továbbira is hűséges és aktív tagjai leszünk ennek a testületnek. Az Európai Parlament azt várja tőlünk, hogy gyors technikai szakértelmet is tudjunk nyújtani, különösen az alkalmazások vagy az új kialakuló technológiákkal kapcsolatban. Mint mondtam, ez az adatvédelemnek az korszaka, éve, és a nemzetközi konferenciák alapján láthatjuk majd az új adatvédelmi intézkedéseket. Ezt a konferenciát ebben a parlamentben fogják tartani október 22-től 25-én. Tulajdonképpen ez az olimpiai játéka az adatvédelemnek, de itt nem versenyzünk egymással, hanem mindannyian megpróbálunk az együttműködés alapján dolgozni. Az önök vezetésével tulajdonképpen haladó jogalkotóként önök megvizsgálják a, digitális etikát, etikákat, etikát az a világpolitikai vezetői segítségével. Most szeretném, hogyha ez egy platform lenni arra, hogy az előretekintő EU-t mutassuk hogy megerősítsük azt az előrelépést, amelyet eddig tettük. Tavaly elkezdtünk együttműködni önökkel és a tanácssal a digitális tartalom irányelvvel kapcsolatban. Idén pedig segíteni fogunk az adat szabad áram, adatok szabad áramlásának a kezdeményezésében. A kereskedelmi és beruházási megállapodás soron, során szeretnénk figyelembe venni az adatáramlásokat, tehát hogy ez az alapjogokat ne sértse, és tegnap este egy véleményt hoztunk napvilágra, mert úgy éreztük, hogy az adatvédelmi közösség számára a gyűlöletbeszéd, a hamis új hírek és a többi, és másfajta visszaélések azt jelentik, hogy nem ellenőrzött adatok kerülnek napvilágra, épp ezért nagyon fontos az állandó, állandó ellenőrzés. Épp ezért ez a rendelet segít majd abban, hogy az online manipulációt ö, ö, Tíz évvel ezelőtt nem volt még elszámoltathatóság, és nem igazán értették, hogy mi történik. Most szintén egy olyan pontot érünk, amely egy globális digitális rendszert hoztak létre, és ez a demokráciákat számára is fontos kérdés. Az utolsó megjegyzéseim a most folytatódó a 2001-es, 24-es rendelettel kapcsolatos munkánk. Épp szeretnénk ezeket, ezeknek a törvényeknek az alkalmazását figyelembe venni. Szeretném ezt az alkalmat felhozni arra, hogy a GDPR-t minden intézmények számára figyelembe vegyék, elsősorban a digitális együttműködés és a bűn üldözés számára. Elsősorban az adminisztratív adatokról van itt szó, és úgy gondoljuk, hogy a személyi adatok védelmét szolgálja a meglévő magas standardok megőrzése, ezen kívül a következetesség, konzisztencia megőrzése. Épp ezért úgy látjuk, hogy a Euroboardnak is szüksége van az új felelősségi köreinek a vállalására. Az ügynökséggel kapcsolatos megállapodás fontos az adatfeldolgozás szempontjából. Tehát intenzív, folyamatos munkára van szükség az adatmegőrzéssel kapcsolatban és elemzéssel kapcsolatban, Épp ezért úgy látom, hogy a megfelelő utat követjük. Végül pedig szeretnék a parlamentnek is köszönetet mondani, mert az adatvédelemmel kapcsolatos hatalmas terhet magukra vállalták, és egy történelmi fejezetet írtak alá több mint száz ország példát vett az Európai Unió megközelítéséről az emberi jogok védelmével kapcsolatban, és ezért, ezért hálásak vagyunk. Most egy év maradt az alapvető választásokig. Épp ezért szeretném hangsúlyozni, hogy az intézményünk az önök szolgálatára áll ennek a munkának a befejezésére. Tudatában vagyunk, hogy hogy mind a 45-ös rendelettel kapcsolatban és a magánélettel kapcsolatban milyen feladataink vannak, ezen kívül az elektronikus kommunikációval kapcsolatban és fontos, hogy következetesek legyünk, ezt nem szabad alábecsülni. Vannak olyan képviselők, akik már jelezték, hogy a jövőben ezt teljesíteni szeretnénk, és épp ezért nekik köszönettel tartozunk. A World Wide Webnek az alapítója a múlt héten rámutatott, vagy két héttel ezelőtt, hogy a digitális eh, élettel szükség van eh, a digitális jólétre, és az adatok ebben lényeges szerepet játszanak. Szükség van nagy platformokra, a megoldások kidolgozására. Ez az európai vállalkozások számára eh, terhet jelent, a technológiai nagyvállalatok számára sem. Épp ezért nagyon fontos a piacoknak a szabályozása, és ez az önök feladata. És ezért szeretném önöket megköszönni, önöknek megköszönni a figyelmüket, és a kérdések rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó beszédet Butarelli úrnak és beszámolót. Most pedig a képviselőknek adom meg a szót. Először Kienge asszonynak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Butarelli úrnak a tájékoztatójáért. Én nagyon rövid leszek. mert a kérdés ma az, hogy ön az adatvédelemre összpontosít, illetve azt mutatja, hogy mindezt hogyan érintették különböző tényezők. Én azt szeretném megtudni, hogy a Cambridge Analytics ügyben mi történt az adatvédelmi biztosnál, hiszen itt nagyon súlyos adatokkal való visszaélésről volt szó, egyed, egyéni adatokkal való visszaélésről, nem volt átláthatóság az adatok tárolásában, de a legsúlyosabb pont a választásokkal kapcsolatban. Az, hogy nagyon sok ország szabadságjogait érintette mindez a tevékenység az álhírek többek között. És szeretném azt is megtudni, hogy milyen javaslatokat terveznek esetleg, különösen a Cambridge Analytics céggel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Diaz de Mera úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm Boterelli úr. Köszönöm ezt az előadást. Tegnap távolról is láthattuk, önt Szófiában, bár ön nem látott minket, de Jorovszki úr is jelen volt, aki ma itt van a mi társaságunkban is. Egy kicsit akaszt egyébként engem az értékelésének második része, ami az Europol keretében az adatok védelmére vonatkozott. Azt mondta, hogy jó irányba haladunk, de engem az aggaszt, és kérem, hogy ezzel kapcsolatban pontosítsa, hogy az adatok megőrzésének időtartamáról beszélt, illetve az adatok elemzésére vonott vonatkozó kérdésekről is szólt. Én ezeket sebezhetőségként érzékelem, és kérem, hogy pontosítsa ezt a részét az előadásának. Köszönöm, Agusztin, mondja az elnök. López Aguilar úr következik. Köszönöm szépen. Kedves Gianni Butarelli, köszönjük azt a munkát, amit a szervezet élén végez, és nagyon fontos időszakot élünk meg, ugyanis olyan botrányok törnek ki, amelyek megrázzák a világot, megrázzák az alkotmányos demokráciákat az alapvető jogok tekintetében. Ugyanis az nyilvánvalóvá vált, hogy azok a tényleges monopóliumok, amelyeket a nagyvállalatok gyakorolnak, az internet óriások gyakorolnak, gyakorlatilag ténylegesen is felszámolják azokat a garanciákat, amelyekben bíztunk, mint például a személyes adatok védelme, illetve a magánélethez való jog. Szerettem volna rákérdezni arra, hogy mennyire előre látható az, hogy az adatvédelmi rendelet, amely a pontosítási és a törlési jogokat tehát a felejtéshez való jogot illetik, ezeket mennyire kell megerősíteni, vagy felülvizsgálni, akár a közeljövőben, akár most azonnal, annak érdekében, hogy megvédjük ezeket az alapvető jogokat, amelyek most soha nem látott módon vannak téve nem állami szereplők machinációjának, nagy vállalatok mahinációjának, és nem pedig az intézmények ellenőrzése alatt, és nem a bűnöldöző szervezetek ellenőrzése alatt. A személyek általános, folyamatos helyének meghatározása, illetve a magánélethez való jog folyamatos megsértése, amit egyébként a Big Data tesz lehetővé. Ennek következtében a hozzáférési, törlési és pontosítási jogok, amelyek az adatvédelmi rendeletben szerepelnek, azonnal elavultá váltak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Anna Gomes következik. Thank you, Köszönöm szépen, Bútarelli úr, hogy eljött hozzánk. úgy látom, hogy nincs teljesen jól, úgyhogy még inkább értékelem az erőfeszítéseid. És köszönöm azt, amit a parlament szerepéről mondott. Azt gondolom, hogy ezt mind nagyra értékeljük, és az önök munkája, az önök szolgálatainak a munkája alapvető fontosságú volt. Azt szeretném kérdezni, hogy a GDPR rendelet valóban készen áll-e arra, hogy a kkv esetében is végrehajtsák. A cisco a vezérigazgatója volt itt nemrég az Európai Parlamentben, és ő azt mondta, hogy a nagyvállalatok készen állnak, de a kérdés az az, hogy mi lesz a KKV-kkal. Ezután természetesen osztom Kienge asszony aggájait a Cambridge Analytica cég botránya kapcsán, mit tanácsol nekünk az intézményeknek, mit tegyünk? Persze most már arra a területre elvesztünk, ahol az a személyes adatok tekintetében már bármi elfogadhatónak tűnik embereknek, ott vannak a kriptovaluták, és az, hogy ez hogyan könnyíti meg a szervezet bűnözést, Látjuk azt is, hogy a mesterséges intelligencia esetében milyen fejlemények vannak. Tudomást szereztünk arról, hogy az Uber első ilyen önműködő autója elütött egy embert, nem tudjuk megakadályozni a technológiai fejlődést, de a kihívás az az, hogy hogyan tudjuk valahogy irányítani. És az utolsó kérdésem. A Nemzeti Adatvédelmi Bizottságok és ezeknek az együttes közötti együttműködése. Az önök intézményének közvetítésével. Portugáliában nagyon kompetens, magasan képzett országos adatvédelmi bizottság van, ami általánosságban nagyon hasznos véleményeket tud kiadni, néha ezt figyelembe veszik, néha nem. De volt egy nagyon ellentmondásos, ami azt mutatja, hogy instrumentalizálódik, és a kormány hatással van erre a bizottságra, az úgynevezett aranyvízumokkal kapcsolatban és az ezzel kapcsolatos korrupcióval és szervezett bűnözéssel kapcsolatban óriási bitrány, botrány keletkezett Portugáliában. Én magam is megpróbáltam, mint európai parlamenti képviselő megszerezni az érintettek listáját, de a miniszter, aki ellen most egyébként az eljárás folyik, és több miniszter is, a Nemzeti Adatvédelmi Bizottság véleményét használták fel arra, hogy ezt a listát ne adják át nekem. Mi azt kérdeztük, hogy kik voltak azok az emberek, akik megkapták ezt a listát. Tudtam, hogy nagyon sok korrupt és bűnözőt eh, embert fogok találni a listán. Hogyha az Országos Adatvédelmi Bizottság a saját munkája helyett akadályozza például egy Európai Parlament képviselő közérdekében zajló munkáját, és megakadályozza azt, hogy felépjen egy ilyen képviselő a korrupt rendszer ellen, azt nem tudom, hogy hogy értékeljem, de ha gondolja, írásban is megfogalmazom a kéréseimet, hogy tudjon reagálni. Szipel asszony hogy szót. Köszönöm szépen, köszönöm Butereli úrnak, hogy itt van, és beszámolt a jelentésről, és köszönöm szépen az elmúlt években végzett munkáját is. Már említette azt, hogy nagy kívást jelentő időket élünk, amikor néhány évvel ezelőtt először kezdtünk az adatvédelemről tárgyalni, akkor papírokról beszéltünk, telefonhívásokról, akár e-mailekről, amiket védeni kellene. Most azonban a technológia már egyre gyorsabban fejlődik, az tárgyak internetéről beszélünk, az egymásról összekötött berendezésekről. Gyakorlatilag körülöttünk mindenben ott van már a technológia, és minden adatokat fog tudni gyűjteni rólunk a televíziónk, a telefonunk, a hűtőszekrényünk, akár a ruháink vagy az asztalaink is. Tehát mindenhonnan gyűjteni tudják rólunk az adatokat. Ezért is nagyon fontos, hogy erős adatvédelmi szabályaink legyenek, de ugyanakkor, és ezt ön is említette, szükség van arra, hogy további szabályozói cselekvések történjenek, mert ezen a fejlődő technológián túlmenően van egy második kihívás is előttünk, azt hiszem, ezt is említette már. Ez az, hogy egyre nagyobb a veszélye annak, hogy végül nagyon kevés vállalkozás fogja ellenőrizni az összes adatunkat, amit összegyűjtöttek rólunk. Ezzel politikai véle, a vélemény manipulációjára adna lehetőséget, és néhány ember azt mondja, hogy ez a rengeteg adat, hogyha csak kevés kevés félnek a kezébe kerül, akkor az úgynevezett intelligens élet oda vezethet, hogy az önrendelkezésünk megszűnik. Hiszen folyamatosan befolyásolni és manipulálni fognak bennünket. Mindezek kapcsán két-három kérdést szeretnék felvetni. Az első GDPR, a GDPR, ami májusban lép hatályba. Az a benyomásom, és talán ezzel is tudna, erről is tudna mondani pár szót, hogy még nem áll mindenki készen arra, hogy az új szabályok a értelmében dolgozzon. Azt is szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye. Ha a tagállamokban van-e elég é, személy, és elég jól képzett személy, aki tudja az adatvédők és az adatvédelmi tisztviselők munkáját segíteni. Az elektronikus magánélet védelméről az Európai Tanács hivatalos véleményét még nem kaptuk meg, de nagyon aggasztó az, amit hallunk. Az a benyomásunk ugyanis, hogy vannak olyan tagállamok, vagy érdekelt felek, akik fel akarják higítani még azt is, ami a bizottság javaslatában már szerepel. És akkor még nem is említettem az Európai Parlament álláspontját. Ami pedig a szabályozói fellépéseket illeti, a versenyjogról, a, adójogról fogunk beszélni, de nem tudom, hogy esetleg ön gondolta pár problémára, és tudom, hogy ez nem feltétlenül az ön felelőssége, de én a saját szemszögömből elmondanám azt, hogy olyan híreket hallunk, hogy a nagy internetes cégeknek 2-3 százalékos adót kéne fizetni. Ez az nem polgároknak ez nevetséges nagyon sok állampolgár fizetne szívesen ennyi adót, és én nem tudom, hogy miért kell külön adót, ilyen kedvező külön adót ajánlani az internet cégeknek. És még egy utolsó pont, néhány nappal ezelőtt volt már eszmecsere a magánélet védelméről. Ezzel kapcsolatban esetleg új gondolatai támadtak-e, új híreket tud -e velünk megosztani? Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban Olc asszony kap szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Mindig nagy örömmel látom Önt, Buterelli úr. Nem csak azért, mert ellátogat hozzánk, hanem azért is, mert nagyon progresszív szakpolitikákat képvisel az Európai Unión belül. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó dolog eredménye az Európai Uniónak, és az egyik ebből a szigorú adatvédelem. Néhány hónappal ezelőtt arról beszélt, hogy milyen forradalmi változások zajlanak. Most az adatvédelmi rendet végrehajtásával kapcsolatban nagyon sok ember, például Németországban is azt mondja, hogy problematikus lesz végrehajtani ezt a rendeletet. Nem tudjuk, hogy sikerülni fog-e, különösen, hogyha kisvállalkozásokról van szó. Talán jó lenne áttekinteni a helyzetet a tagállamokban, ez hasznos lenne. Aztán jogosan azt mondta, hogy az Európai Uniós szint neki is szüksége van biztosítani azt, hogy jó minőségű adatvédelmet ö, biztosítson. Nem várhatjuk ezt csak a cégektől, magáncégektől, vagy csak a tagállami hivataloktól, miközben az Európai Unió nem védi megfelelően az adatokat. És ön is rámutatott erre, hogy európai szinten is szükség van arra, hogy világos adatvédelmi rendszer legyen, amely megvalósítja a védelem magas szintjét. És ez elvezet az Europolhoz. Néhány hónap óta már nézem az, hogy milyen tevékenységeket folytatnak, és a 2001-es rendelet szerint úgy tűnik, hogy ez a tanácsnak nagyon jó ürügyet fog majd arra biztosítani, hogy itt és más ügynökség esetében is késleltes az adatvédelmi rendelet végrehajtását. Ön hogy látja az Európol helyzetét? Mit gondol, mit próbálhatunk meg tenni annak érdekében, hogy mozduljon a helyzet? A tanács igencsak beásta magát a sáncai mögé. És még egy kérdés. A Lex Generalis és Lex Specialis um, javaslat dönthetünk emellett, de a kettő típusú jog közötti kapcsolatot meg kellene határozni pontosan annak érdekében, hogy az egyik ne ássa alá a másikat. Tehát lássuk azt, hogy mi a kettő közötti kapcsolat. Ezután tudnánk csak támogatni ez, ezt a gondolatot, miután pontosítjuk a két jogszabály közötti uh, viszonyt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Buterelli úrnak adom meg a szót, parancsoljon, válaszolja meg a kérdéseket, kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kienge asszonyjal szeretném kezdeni. Ez nem véletlen, hogy idén nagyon kemény munkát követően sikerült Itt szemben tartottunk egyébként egy nemzetközi vitát az új technológiák etikai dimenziójáról. Az adatvédelmi jogszabályok fontos szerepet játszhatnak, de még ez sem elég. Még akkor sem, hogyha kiegészítjük a két hiányzó jogszabályát, tehát az elektronikus magánéletvédelemmel, illetve az intézmények adatvédelmével a digitális gyakorlatban együttműködve az vállalat összefonódások tekintetében fogyasztóvédelmet kell erősíteni ennek a szempontját, Tegnap például az adatok online manipulációjáról aggasztó adatok eh, kerültek nyilvánosságra, egészen konkrétan a Cambridge Analytics ügyel kapcsolatban. Tehát egy teljesen új megközelítésre van szükség ezzel kapcsolatban, ugyanis az eh, mesterséges intelligencia alkalmazása bizonyos új technológiák új dimenziója, például a hatalom koncentrációban néhány technológiai óriás cég kezében teljesen eltérő megközelítést igényel, ezért aztán fokozott együttműködésre van szükség az illetékes hatóságok között a választási szabályok tekintetében egyaránt, illetve a média területén. Az a feltételezés, hogy nem minden ami technikailag megvalósítható, az erkölcsileg is elfogadható. a magánéletvédelme, a by design és by default magánéletvédelem szempontjai esetében a fejlesztők, forgalmazók, gyártók együttműködésére van szükség, hiszen nem feltétlenül adatfeldolgozók mégis fontos szempont, illetve fontos szerepet játszanak. A szerződés első cikkében van a méltóság tiszteletben tartása, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Az említett konferencián a mesterséges intelligenciával kapcsolatban merül fel az úgynevezett negyedik ipari forradalom összefüggésében az, hogy például ki jogosult az etikai elvekről szólni. Beszéljünk-e olyan megvalósítható, végrehajtható kritériumokról, globális kritériumokról, hiszen a világ szerte nem tudtunk olyan dimenziókat, olyan szabályokat bevezetni, amelyeket mindenki tiszteletben tart, akkor az etika tekintetében jogosultak vagyunk-e erről beszélni. Kutatókkal, filozófusokkal tárgyalunk arról, hogy hogyan lehet a különböző területeken etikai alapelveket bevezetni, majd pedig levonni a következtetést arról, hogy mit kell még tennünk, milyen holisztikus megközelítésre van szükség a magánélet védelméről és az adatvédelemről. Mi ezt kiemelten releváns vitának tartjuk. Már tettük azt az ideiglenes jelentést, amelyet egy nyilvános konzultáció alapján készítünk, még júniusig folyik az információgyűjtés, és ezután pedig nyilvánosságra hozok a jelentést, támogat, támogatást kapunk a parlamenttől, más intézményektől is, és bízunk abban, hogy Európa ebben a nemzetközi vitában az adatvédelmi etikával kapcsolatban vezető szerepet játszhat. Diaz Demira úrnak válaszolnék. Úgy gondoljuk, hogy jó irányba haladunk az Európollal kapcsolatban. Nagyon nehezen indult ez egyébként átmeneti iránymutatások voltak, amelyeket csak előzetesen fogadtak el, nem konzultáltak velünk. Utána azonban egy találkozó alapján ez nagyon megnyugtató volt ez a találkozó, amit a megbízott igazgatóval tartottam, és az ajánlásainkat figyelembe vették. Ami pedig az adatok megőrzését illeti, Tudjuk, hogy eh, meg kell osztaniuk az információt, tudják, hogy a szükségeség és az arányosság elveit tiszteletbe kell tartaniuk, nincsen egy kaptafára készült megoldás, ezért eseti alapon kell megvizsgálnunk az adatkategóriák alapján ezeket a problémákat, hogy mi a megfelelő, és hogyan tudunk megfelelő egyensúlyt felállítani. Együtt fogunk működni. az adatvédelmi funkcióval, az adatvédelmi megbízottal annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. És nem csupán a stratégia egészével kapcsolatban, hanem a konkrét adat megtartási területekkel kapcsolatban. A GDPR az óriás vállalatokra vonatkozik elsősorban. Most először van egy egyértelmű elv, amelynek alapján minket a szerver, a létesítmény maga, a telephely, a központ nem érdekel, hanem azt vizsgáljuk, hogy hol kapják a szolgáltatást az emberek, tehát a területen kívüliségről már nem beszélhetünk, hanem most először lesz egy teljesen fekete-fehér egyértelmű megközelítés, és a GDPR-t a technológiai vállalatokra kell alkalmazni. Visszamennék 95-be, 98-ba. Akkor még hasonló amerikai vállalatok eh, támadták a 95-ös irányelv hatás hatáját, és a határidő kiterjesztésére, különösen 98. októberére szerették volna kiterjeszteni ezt a határidőt. A Microsoft, a Google és más cégek azt mondták, hogy eh, készen állunk arra, hogy eh, tiszteletbe tartsuk ezeket az elveket. Most azonban már eh, azt tapasztalják, hogy a széttagolt magánéletvédelmi szakpolitikák világszerte nagyon időigényesek, ezért az európai megközelítés sikeres lehet abban, hogy jó, világszerte alkalmazandó standardokat vezessen be. A kérdés az, hogy ezt az elvet a gyakorlatban hogyan tudjuk alkalmazni, hogyan tudunk egységesen fellépni. És ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy az európai adatvédelmi eh, megközelítéseket alkalmazzuk, elsősorban a modernizálás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a szelektivitás szempontjait, és ne, és hogy konszenzussal állapodjunk meg, ne pedig szavazás alapján. Hogyha a konzisztencia mechanizmus sikerül megvalósítanunk, és hogyha a hatóságot bürokratikusan vezetjük, akkor csapdába esünk, az ilyen helyzeteket a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni, tehát egységes hangot kell képviselnünk. Készen állunk arra, hogy szembeszálljunk a technológiai óriásokkal, Szerintem ezt a megközelítést már bizonyítottuk is, ugyanis szinkronizáltuk a Facebookkal kapcsolatos megközelítéseinket, az elektronikus magánéletvédelmi szakpolitikák tekintetében a Microsoft kontra US State Department ügyben és ügyre is utalnék itt ezt, ezzel kapcsolatban. Ezért bízom abban, hogy a májusi időpont mindenképpen egy mérföldkövet jelent az életünkben. Ráadásul a GDPR-t a kis és nagy, közepes vállalkozásokra arányos módon kell alkalmazni. Kollégáimmal ma délután arról beszélünk majd, hogy a 30-as cikk 5-ös bekezdését az említett rendeletből hogyan lehet alkalmazni bizonyos kivételek tekintetében. Mentesülnek-e tehát ezek a kisvállalkozások alaphelyzetben is, vagy pedig eseti alapon kell ezt vizsgálnunk? Egy működőképes megközelítést szeretnénk alkalmazni. Hamarosan egyébként a munkacsoport a KKV-kkel kapcsolatban megállapodik. Ami a Cambridge Analytics témáját illeti, semmi új nincs ebben, nem először hallunk arról, hogy ilyen szabálysértés történik. Hónapokkal ezelőtt például egyfajta tudományos, egész világra kiterjedő, gondos elemzést kezdtünk meg azzal kapcsolatban, az újdonságokkal kapcsolatban, tehát hogyan gyűjtik innovatív módon az adatokat, hogyan tartják, őrzik meg azokat, milyen különböző csatornák léteznek az infonomika területén, hogyan lehet manipulálni ezeket az adatokat, az információkat hogyan dolgozzák fel, kontextuson kívül egyébként és titkos módon. Ezeket nem csupán a big data alkalmazásokban használják fel, hanem a valóság meghamisítására, hogy privilegizált módon közelíthessenek meg embereket. Ezért tehát elemeztük az egyik technológiai elemeztük és a helyzetet, és azt láttuk, hogy ez a technológiai óriás vállalat olyan adatokhoz is hozzáférhet, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok. Új gyakorlatokat fedeztünk fel, például az ember számítógépének a mikrofonja, vagy akár a billentyűzete is felhasználható látszólag hagyományos, de nagyon érdekes alkalmazások útján dolgozzák fel és gyűjtik az adatokat nem átlátható módon. Itt az ideje tehát, hogy vegyük figyelembe azt az újdonságot, amely szerint az algoritmusok teljesen eltérő módon tudják az adatokat feldolgozni, és ez jó bizonyítása annak, hogy az adatvédelem nem csupán a emberek jogait, hanem a demokráciához kapcsolódó alapvető jogokat is érinti. Folyamatban vannak vizsgálatok nem csupán az Egyesült Államokban, hanem az Egyesült Királyságban is. Egészen konkrét esetekről van szó az adatmanipuláció tekintetében. Ugyanis egyre több hamisítottnak tekinthető adat kerül napvilágra és felhasználásra. Vannak tehát olyan területek a rendeletben, amelyek konkrét ajánlásokat is megfogalmaznak. Nyilván nem tekinthetjük ezt kristálygömnek, de nemzeti kollégáinkkal tartandó ülésünkre ülésünk napirendjére egy pluszpontot is felvetünk, hiszen haladéktalanul akarunk erre reagálni, egységes hangot képviselve, szorosan figyelemmel kísérjük ezt az ügyet, megpróbáljuk a stratégiai információkat és dimenziót eh, meg ragadni, és a szakpolitikai döntéshozókkal tárgyalni európai szinten, de saját házi feladatunkat is elvégezni, és szinkronizálni, összehangolni saját kezdeményezéseinket a nemzeti kollégákkal hogy hol tartunk most az rendelet, az adatvédelmi rendelet végrehajtásában, most nagyon sok tagállam lemaradásban van. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy azok, akik elvégezték már a házi feladatukat, megtettek minden tőlük telhetőt, tehát még mindig vizsgáljuk, elemezzük azokat a részleteket a német például és az osztrák jogban, illetve a, a holland jogalkotó által elfogadott előzetes szöveget illetően még saját hazám is egyébként egy kicsit el van eh, késve a választások miatt. Van már egy tervezet, egy informális tervezet, amelyet volt lehetőségem megtekinteni. Nem mondom azt, hogy a 100%-ban kielégítő, de megpróbálunk meggyőzéssel működni, ami az időzítést és a tartalmat illeti. Azt látom, hogy igyekeznek minimálisra csökkenteni a nemzeti jogszabályjal kapcsolatos intervenciókat. Nem nagy hiányosságok ezek az uniós jogszabályok megsértését illetően, hanem inkább nüanszok, amelyek problémásak lehetnek, ezért gondosan oda kell azokra figyelni, először is az Európai Bizottság részéről. Mi szabályozó hatóságként készen állunk. És azt gondolom, hogy az általános megerősítés csak jót tehet, az EDPS tanulmányt már az intézményen belül közé tettük. Ezt az Európai Uniós Költségvetési Hatóságai is meg fogják kapni a jövő évi költségvetésünk tekintetében. Megszámoltuk a humán erőforrások létszámát a Európában az adatvédelmi hatóságokban körülbelül 2400 emberről beszélünk európai szinten, ez pedig egy 24%-os növekedést illeti. Ez a 2400 ember fele annyi, a lobbisták felét teszik itt Brüsszelbe, tehát ugyanaz a létszám. Úgyhogy többet kell tennünk kevesebb erőforrással, megpróbálunk szelektíven fellépni, és bizonyos folyamatokat bürokrácia mentesíteni. És ott fogunk beavatkozni, ahol szükséges. Suggest... Azt javasolnám, hogy fél év múlva az Európai Bizottsággal együttműködésben, és talán felhasználva azokat a jól ismert fórumokat is, mint például az országos és európai parlamentek éves együttesülései, tegyünk a napirendre egy eszmecserét az ő szerepükről, hogy országos szinten hogyan tudnák támogatni, illetve tiszteletben tartatni az adatvédelmi rendelet iránymutatásait. Az adat, adatok feldolgozását az Európai Uniós rendelet szabályozza, de van egy sor eltérés, egy sor módosítás és derogáció nem gondolom, hogy ez a helyes megközelítés lenne. A magánélet védelmére szükség van, ne engedjük meg azt, hogy az ellenőrök vagy a folyamatok 2020-ig azon a lapon működjenek, amit a régi elavult jogszabály ír elő. Ez a tagállamok jogi keretében is szerepel már, nem lehet elmozdítani, mielőtt az e védelméről szóló rendelet megszületik, de még azok is, akik önkéntesen a GDPR szabályait már elkezdik alkalmazni, csodába esnek. A régi szabályok ugyanis ezeknek az alkalmazása a jelen helyzetben katasztrófához vezetne. Függetlenül attól, hogy milyen kompromisszumokat szeretnének kidolgozni. Az erős ajánlásom az arra vonatkozik, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy gyorsan elfogadják a rendeletet, és próbálják meg ezt elérni a három oldalú tárgyalások során, amit, ha jól tudom, erre a tavaszra irányoztak elő. A 45-ös per 2011-es rendelet támogattuk ezt nincs helye a töredezettségnek például az adminisztratív adatok kezelése esetében ugyanazok kell, hogy legyenek az elvek. Felismerjük azt, hogy bizonyos operatív adatok esetében korlátozott számú észszerű kiigazítást el lehet fogadni, nem feltétlenül derogációról van szó, hanem inkább kiegészítésről vagy pontosításról. Azért, mert sajátságos ezen, tevéke, ezen tevékenységet folytató szervezeteknek a működése, és nem csak Euró, az Európóra gondolok, hanem más szereplőkre is. A kérdés azonban az, hogy hogyan csináljuk. A nyolcadik cikkre, a nyolcadik fejezetre mutattunk rá, mint alapra, és szerintünk a megoldás az az lehet, a legspecialist és legsgeneralist is említették, azt gondolom, hogy a lex specialis csak akkor igazolható, hogyha valami rendkívül sajátságos és különleges, és egy a világ egy kicsi szegmensére vonatkozó sajátos dolog miatt van szükség a specifikus szabályokra. De az általános elvek alkalmazása egyőszerűen üdvözlendő. Az Europol rendeletnek nagyon kevés rendelkezése vonatkozik a biztosítékokra, és ez egyébként elég érdekes ráadásul, és ez az igazságügyi és rendőri vezetőkre nem is vonatkozik. Az általános elvek alkalmazása azonban hasznos lenne, és itt azt tapasztaljuk, hogy Három-négy esetben a magasabb standardokat alkalmazzák már így is. És talán érdemes lenne ezeket a magasabb standardokat alkalmazni általánosságban. Szerintem a fő kérdések azok a menetrendet, az időzítést illetik. Az Europol és Eurojustról szóló vita a több mint 60 fennmaradó testület és intézmény szempontjából is fontos. Úgyhogy kérem, fogadják el, amikor azt mondom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ezeket a jogszabályokat a lehető leggyorsabban el tudják fogadni. A magánélet védőpajzsra vonatkozólag a tavaszi washingtoni látogatás előtt véglegesítésre fog kerülni az ezzel kapcsolatos véleményünk. Nyilván figyelembe véve az Egyesült Államokban tapasztalt legfrissebb híreket, illetve az NFTC és a Piglob élére kinevezett új személyeket is figyelembe véve. Annak alapján, amire a az országos kollégákkal jutottunk a közös felülvizsgálat során, arra következtetésre jutottunk, hogy a masszív adatgyűjtésre alapozott adatgyűjtés és információgyűjtés az a titkos szolgálatok hatáskörébe tartozik, és az adatvédelemre, az adatvédelmi pajzsra vonatkozó adatokat más esetben is felhasználják. Hogyha a kereskedelmi adatokból származó adatokat akarnak ilyen célokra felhasználni, akkor az arányosság és a szükségesség elveit kell alkalmazni. Az átláthatóság szempontjából üdvözöljük tehát ezt az új megközelítést, de szerintem még nem értük el a célunkat hogyha figyelembe akarjuk venni a tanulságokat. Úgyhogy ezen a blogon fel fogjuk sorolni azokat a területeket, ahol kritikus a helyzet, ahol még javításra van szükség. Különösen a felügyeleti rész lesz érintett, illetve a kereskedelmi adagyűjtés rész. Azt látjuk, hogy a magánélet védelme az USA prioritásai között nem szerepel, azonban talán sikerül javítani a helyzeten, mielőtt déjà vu érzésünk lenne egy újabb hasonló botrány miatt. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Köszönjük szépen, Buterelli úr, mind a megnyitó előadását, mind a válaszait, és sok szerencsét kívánunk a jövő évi kihívások megoldásához. Köszönjük ezt az eszmecserét, nagyon érdekes volt. Szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésünk március 26-án lesz, 3-tól fél hétig, és március 27-én 9-től 12.30-ig. Köszönöm szépen az eszmecserét. Viszontlátásra.